feltéve, hogyha írásban nyilatkozatot tett, hogy nincs olyan tisztsége, amely az európai parlamenti képviselő tisztségével összeegyeztethetetlen lenne. A jogi szakbizottság február 20-ai ülésén Mark Demes Marker mandátumát megvizsgálta az első szabályzat harmadik cikke értelmében, és egyhangulag azt javasolta, hogy ezt február 1-i hatályjal nyilvánítsuk hatályosnak, van-e kifogás ezzel szemben, nincs, ezzel a mandátum hatáját megerősítjük. Márta Andrásen asszony közölte velem, hogy február 25-i hatályon, már nem lesz a Szabadság és Demokrácia Európának frakciója tagja. Az s és D frakciótól kaptam egy kérelmet, hogy Francesca Baracciu